Bon, est-ce que tout le monde est là pour voter? Akkor mindenki fölkészült a szavazásra? De először is a szavazás előtt, kérem szépen. Ha mindenki egyetért vele, el kell, hogy fogadjuk a napi rendet. Van valakinek ellenvetése a napi rendel kapcsolatban, vagy módosítási javaslata? Úgy látom nem. Napi rendet elfogadtuk. Következő pont, elnöki közlemények. A, bizonyára látták a változásokat. Ugye partnerségi megállapodás, ezt a pontot elhalasztottuk, majd a májusi ülésen fogjuk megtárgyalni. Második téma. Már is mondom, néhány kolléga néhány kolléga aláírt egy levelet, Ricardo. Tehát néhány kolléga aláírt egy levelet a biztosnak címezve, a technikai intézkedések visszavonására kérik föl. Joguk van erre. Pepe. Ne haragudj, Ricardo, a Pepe az, aki itt zavart kelt. Tehát visszatérünk erre a levélre. Joguk van minden képviselőnek joga van írni a biztosnak. Amit sajnálatosnak tartok, az az, hogy ezek a kollégák nem voltak elég elegánsak, vagy nem voltak eléggé udvariasak, hogy egy másolatot elküldjenek az előadónak és a bizottság elnökének. Ennyi, egyszerűen ennyi. Ezt szerettem volna elmondani. nem a világ vége, minden esetre azért bizonyos szokásokat jól lenne tiszteletben tartani. Ön is aláírója volt a levélnek, tessék. Ja, ja, ich dachte, dafür habe ich mich auch igen, ezért akartam szólásra emelkedni. Elnézést kérek azért, hogy a jelentéstevőnek és az elnöknek nem küldtünk egy másolatot. Én megtettem volna, mert én úgy gondolom, hogy ez magától értetődő lenne. Én nem ö, nem tartózkodom a tartalomtól, de az eljárásral nem értek egyet, sajnos nem tudtam hogy eh, nem küldenek másolatot. Note, je vous remercie, hmm, Följegyeztem, és köszönöm szépen, Mátó képviselő. Egyszerűen csak annyi megjegyzésem lenne, hogy nem, én nem csodálkozom, mert ez nem az első alkalom. Az első alkalommal csodálkozik az ember, a másodikkal már nem. Köszönöm szépen, kollégák! Most már megkezdhetjük az ülést, és így tudunk szavazni. Klára, Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Sőt, van, akinek nincs itt a kártyája? Akkor mindenkinek itt van. Rendben, mindenki készen áll. Északi tengeri tervről, több éves tervről van szó, a trilogosról kell szavazni, és az első közös nyilatkozatról, meg a második közös nyilatkozatról, úgyhogy nem túl bonyolult, mindenki készen áll. Akkor most a trilógusan előtt megállapodásról szavazunk. Aki ezzel egyetért, az szavazzon, szavazza meg. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A elfogadtuk tehát ezt a megállapodást nagy többséggel, köszönöm szépen. Akkor a második szavazás az első közös nyilatkozatra vonatkozik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második közös nyilatkozatról is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen kollégák. És még egyszer köszönet az előadónak, Ulrike Radusznak, aki nagyon fontos munkát végzett, és további sok sikert kívánok neki. Persze mindenkinek sok sikert, és éljen az északi tenger. Bon, Pépé, on est content que tu sois venu nous voir. Hey, eh, Pépé Mindenki örül ennek, ugye? Akkor ciao. <laughs> Alors ensuite, c'est ça. Hein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 elfelejtettem. Kérem szépen. Kérem szépen. A titkárság most jelezte, hogy elfelejtettem az előző ülés nap jegyzőkönyvének az elfogadását. Van ellenvetése valakinek? Nincs. Akkor most már hivatalos. Köszönöm. Átérünk a következő napirendi pontra, a hatos napirendi pont, halászati mortalitási tartományok bizonyos heringállományokra vonatkozóan a balti tenger esetén. Itt technikai módosításról van szó a balti tenger kezelésre, a botani öbölben élő heringekre vonatkozik ez egy jogalkotási javaslatról van szó, amit a bizottság eh, februárban készítette, Február 27-én egyszerűsített eljárásról döntöttek a koordinátorok. Ez a eh, rendelet 50-es eh, cikke alapján történik, és így a jelentés elkészítéssel megbízták az előadót. Most azt szeretném kérni, hogy elfogadják-e az egyszerűsített eljárásnak a követését, és hogy módosítás nélkül elfogadjuk-e a, ezt a jelentést. Most Rodust asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, megtárgyaltuk, és azt állapítottuk meg, hogy okos lenne minél előbb lépni, mert sürgős ö, megerősíteni azt, annak érdekében, hogy továbbra is folytatni lehessen a halászatot. Tehát a Balti tenger nyugati nyugati vizeiben, hogy mondjam, egy olyan helyzet állt hirtelen elő, hirtelen elő ami miatt a menedzsment terveket meg kell változtatni. Gond, ugye mi úgy gondoltuk, hogy nem kellene összekeverni, illetve nem, nem, nem értettük, hogy miért kell ezek a két tervet összekeverni. Minden esetben nagyon gyorsan megírtak egy levelet. Én kaptam a levélre választ is, amely nagyon megrázó, a bizottság és a bizottság elnöke viszont ő meglepő módon nem kapott. illetve, hogy Mahártu azért nem, nem tudott válaszolni, mert nem kapta meg az, az, az, az irat fordítását. Hát én ilyet még nem láttam minden esetre. Minden esetre a, azt mondták, abban a válaszban, ami végül megszületett, azt mondták, hogy a bizottság nem tud lépni ebben az ügyben, és hogy a parlament kell, hogy lépjen és kiavítsa a hibát. Én úgy gondolom, hogy ez nem elfogadható és igazából nem is, érz, nem, nem is vagyok benne biztos, hogy ez, ez, ezt meg tudjuk eh, tenni, illetve hogy el tudjuk ezt érni. Minden esetre a bizottsági elnök véleményem szerint még egy módosított kellene, hogy vegyen a jelentésbe, amely lehetővé teszi azt, hogy a balti tengeri irányítási terv egyenlő szinten legyen az északi tengerivel. Ez egy olyan módosító lenne, amit itt engedélyeznünk kell, illetve el kell fogadnunk. Vég, ezt a problémát csak ezen a módon fogjuk tudni megoldani, tehát hogyha a két cselekvési tervet egyenlő szintre helyezzük, hogyha a bizottság nem képes ezt megtenni, akkor nekünk kell ezt megtenni annak érdekében, hogy az ott halászó, halászoknak megkönnyítsük a munkáját, illetve a helyzetét, hiszen nagyon fontos, hogy a Balti-tenger nyugati területein halászó, halászoknak a helyzete jó legyen. Köszönöm, Ulrike. Köszönöm, Ellen. Angolul Kezdem egy rövid megjegyzéssel. A halászati szakbizottság ma úgy indult, hogy egy bizonyos levéle kapcsolatban megjegyzések hangzottak el. Az anyámtól azt tanultam, hogy először elküldi az ember a levelet annak, akinek címezni kívánja, és majd később esetleg másnak is eljuttatja. Én nem igazán én tudtam, vagy nem gondoltam, hogy ennyire érdekli az elnököt az én levelezésem. A jövőben biztosíthatom arról, hogyha levelet fogok írni, akkor önt is időben tájékoztatni fogom. És most áttérek. bestånden i delar av Östersjön Átérnék a svéd nyelvre a Bati tenger nyugati területeiről van szó. Nem finnül beszélek, svédül beszélek. Angolul kéne, hogy folytassa, mert nincs uh, svéd. Bizonyára meg fogja érteni, hogy nem ez a megfelelő módja annak, ahogy kezelik az én anyanyelvemet. De a biztonság kedvéért Az elmúlt években a Sprat és a herring különböző módon kezdett viselkedni a balti tengeren. Hogyha a, megkérdeznek egy halászt ezen a területen, azt fogják mondani, hogy ez nem volt probléma, mert a spratot az év bizonyos időszakában tudta halászni, és heringet pedig egy másik időszakban. De az elmúlt években megváltozott a sprat és a hering most már egyformán viselkedik, illetve együtt élnek, ami egy érzékeny helyzetet alakított ki, mert hogyha hirtelen a spratkóta már elkitelik, vagy teljesítik a kvantot, vagy a spratnak a kótáját, akkor ez problémát okoz az összes halásznak a területen. És már most és jó együttműködés alakult, alakult ki, úgyhogy a lehető leggyorsabban megoldást kell találni a halászok számára. Jó, persze, mindenki elmondhatja a véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Az én kérdésem az egyszerű, hogy az 50-es cikket akarjuk-e alkalmazni, vagyis egyszerűsített eljárást, vagy sem. Ki nem érte ezzel egyet, ki nem ért egyet azzal, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazok? Ki nem ért ezzel egyet? Mindenki egyetért, akkor alkalmazzuk az egyszerűsített eljárást, módosítás nélkül, ez legyen egyértelmű. Ezt jelenti az egyszerűsített eljárás, nincs módosítás. Hogyha a módosítást akarnak, akkor nem szabad elfogadni az 50-es cikk alkalmazását, és ezt jelezni kell. Rendben? Ön nem ért egyet, Moduszt asszony? Egyet értek, de a hogyha megnézzük az 50. cikket, akkor egyébként lehet módosítót benyújtani. Én tegnap egész délután ezzel foglalkoztam, mert nagyon botrányosnak találom azt, ami most folyik. Egyszerűen egy hatalmas mértékű bürokratizálás folyik itt. Ezt az egyetlen módosítót nagyon fontos lenne betenni, hogyha mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez meggyorsítja az eljárást. En fait, si on ouvre. Igen, hogyha megnyitjuk a módosítók lehetőségét, akkor normál eljárást indítunk. Tehát vagy az 50-es cikk módosító nélkül, vagy a, megnyitjuk a lehetőséget a módosítókra. Hát, hogyha jól értem itt, ami itt le van írva, egyszerűsített eljárás, első vita, most ezt átugrom, az első vita során egy jogilag kötelező javaslat esetén az elnök azt javasolhatja, hogy módosítá nélkül fogadjuk el a javaslatot, hogyha nincs ellenvetés legalább három képviselő részéről, vagy pedig frakció részéről. Tehát itt nem szerepel az, hogy módosítót be lehetne nyújtani. Most a közül is fordulok. Te pont az ellenkezőjét javaslod? Meghallgatlak. Also, nach meinem nekem azt mondták, hogy a második bekezdés szerint ez lehetséges, csak az angol szöveg van e- előttem, én nem tudom most ezt más nyelvre lefordítani, de talán a saját nyelvén el tudná, saját anyanyelvét el tudná, e- el tudná olvasni. Tehát az 50. cikk második bekezdésében van ez leírva. L'article 2, c'est A kettes cikk az a megnyitása a módosítóknak, hogyha ezt itt elolvasom. Az elnök helyettesítésként, vagy ehelyett javasolhatja, hogy ő maga, vagy az előadó egy sor, egy sor módosító indítványt fogalmaz meg a bizottság kapcsolatos vita tekintetében. Ez az, nem? Tehát ez azt jelenti, na itt a szakértő, ő írta ezt a szöveget, Richard, tessék. Within the article. A tízes, vagy lehet az ötvenes cikken belül eljárási szabályzat második bekezdés azt mondja, hogy alternatívaként az elnök javasolhat egy sor módosítást. Egy sor az lehet egy is, lehet csak egy módosító, amit az elnök vagy az előadó javasol, és amely uh, a tükrözi a bizottságnak a véleményét, és szintén kezelhető az egyszerűsített eljárás keretében. Az egyszerűsített eljárás azt jelenti, hogy széles a támogatás, és hogyha ez megvan, akkor ez rugalmasan kezelhető. Jó, tehát ez egy ülést jelent, ugye ma ezt nem tudjuk elfogadni, ugye nem, nincs módosítónk, én nekem nincs módosítom. Hivatalosan semmilyen módosítót nem kaptam, Carlos. Allen, pontosan. Hiszen ez egy ügyrendi kérdés. Miért nem hagyjuk, miért nem bízunk meg a titkárságot? A titkárság meghallgatta ezt a részt, meghallgatja az elnökséget, és a titkárság majd tájékoztat minket erről, miután tanulmányozza a kérdést. Tehát most ne tanulmányozzuk mi ezeket a cikkeket, az ügyrendi szabályzatot, mit mond az egyik ember, mit mond a másik. A titkárság tájékoztassa minden, minket, és aztán majd mi meghozzuk a döntést, vagy a koordinátorok meghozzák a döntést. Jó, akkor azt javaslom, hogy a második részt alkalmazzuk, az elnök maga javasolhat módosítóindítványokat, akkor én azt javaslom, hogy legyen egy vagy két módosító, gyorsan készüljön el, és akkor a következő ülésen tudjunk szavazni. Egyetértünk ezzel? Rendben? Rendben? Akkor így fogunk eljárni. Tökéletes. Äh, De akkor mindenkinek tudnia kell ezt, és tudnia kell azt, hogy ez a módosító milyen hatással lesz majd. Ö, mert ugye ö, nagyon fontos, hogy mindenkinek, mindenki tisztában legyen, tisztában legyen azzal, hogy szükség van erre a módosítóra, és hogy milyen hatással lesz. Nincs sok módosító, gyakorlatilag a módosítók felelős módon készültek, nem kell aggódni, készítsék el a módosítókat, maximum kettőt hármat, megnézzük, beillesztjük, legközelebb szavazunk, és mindenki tájékoztatást fog róla kapni, Gabriel. Egyetértek, elnök úr, ez a legjobb megoldás. Nem fogunk itt senkit becsapni. Azért a jövőre vonatkozóan szeretnék valamit mondani. Amikor elfogadunk egy ilyen eljárást, akkor egyértelműen kell fogalmazni, és tudnunk kell, hogy mit akarunk. Én azt szeretném, hogy ne legyenek meglepetések. Én például szeretem a születésnaptál a meglepedést, de amikor egy megállapodást kötünk bizonyos körülmények között, akkor próbáljuk ezt betartani. De hát mindegy, akkor az elnöki javaslatot fogadjuk el. Teljesen egyetértek Richard. Biztos vagyok benne, hogyha ez a konzultáció, ez a módosítókkal kapcsolatos megállapodás nem fog problémát okozni. Hogyha megnézzük a kettes bekezdés második részét, ez lehet írásos formában is történhet, tíz napon belül akár, úgyhogy nem kell megvárni a következő ülést. Ouais, le secrétariat me dit... Azt mondja a titkárság, hogy 10 munkanap, tehát ez nagyjából akkor is a következő találkozónkon lesz. Nagyjából. Ez így rendben van? Jó, akkor nem bonyolítjuk tovább az ügyet, mert már amúgy is elég bonyolult ez, de ez az 50-es cikk alapján az egyszerűsített eljárásban fog megvalósulni. Következik a hetes napi rendi pont, ez pedig az adriai tengeri kis halakra vonatkozó halászati terv. Ezt az ECR csoport kapta meg, Tomasics asszony a jelentéstevő. Most a 238 módosítást fogjuk megvitatni, és rögtön meg is adom a szót Tomasics asszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna elmondani, hogy köszönöm az összes kollégáknak azt, hogy módosításokat terjesztettek be, mert ez így nagyon jó. Szeretném megköszönni a bizottság együttműködését is, a jelentés elkészítéséhez nagyon sokban hozzájárultak, és szeretném most a módosításokat kommentálni. 238 módosítást kaptam, és jelentéstevőként is rengeteg módosítást tettem hozzá az anyaghoz. Különböző csoportokba osztottam ezeket. Az első a kvóták bevezetésére vonatkozik. Ebben a módosítási csomagban nem tudom elfogadni a módosításokat, mert szerintem a bizottságnak nem jó az a javaslata, hogy kvóta rendszeren keresztül akarja a rendszert működőképessé tenni. Erről már sokat vitáztunk, és azt gondolom, hogy a szakértők is elmondták már azt, hogy a kvótarendszer egész egyszerűen ebben a fajta halászati módozatban és ebben a, ezen a területen nem a legmegfelelőbb rendezési elv. Ezen keresztül ugyanis az egész halászat nagyon nehéz helyzetbe kerül ezen a területen. Tehát, hogyha csak az adriai tengeren akarunk kótákat bevezetni, akkor a földközi tenger egészéhez képest a horvát képviselő, illetve a horvát halászok nehéz versenyhelyzetbe kerülnek. Tehát itt csak a csak a az adriai tengere vonatkoztatva nincsenek ideje, az egy centi méretű fölötti halak esetében akkor az egész földközi tengerre ki kellene ezt terjeszteni, az, vagy az egész unió összterületére. Egy második terület pedig az úgynevezett escapement stratégia. Ez teljesen érthető, hogy miért. Ugyanis teljesen elfogadható az, hogyha megpróbálunk hosszú távon és arányosan gondolkodni. Vagyis az erre vonatkozó módosítások nem, fogal, nem felelnek meg az én javaslatomnak. Ami pedig a hobbi horgászatokat illeti, ezt sem szeretném elfogadni, az ezzel kapcsolatos módosításokat, mert itt egyszerűen a hatásköre ennek a, a javaslatnak nem terjed ki a hobbi horgászatra, vagy hobbi halászatra. A szociális és gazdasági témák kérdésében viszont ott vannak az olasz kollégák, amelyek a négyes cikkre reagálva terjesztettek be módosításokat. Ez egy nagyon fontos része az egész javaslatnak. Én azt gondolom, hogy 2019-től kezdve a kisméretű halakat, halak halászatát 5%-kal lenne éves szinten csökkenteni. És ezt követően pedig 3%-kal csökkentenénk a halászatot évente. Ez szerintem egy észszerű meggondolás. 2000 14 et javasoltam én kiindulási évnek, az olasz kollégák a 2017-et, sajnos azonban a horvát kollégák, illetve halászok nem hajlandóak elfogadni a 2017-es évet, mint kiindulási év, mert már így is nagyon sok erőfeszítést tettek, és hosszú évek óta csökkentik a kifogott szardénia mennyiségét. Azt gondolom, hogy ezeket az erőfeszítéseket mindenképpen el kell ismernünk. Ugyanakkor vissza, tehát hagyni kell, hogy visszaépüljön a halállomány. A regionális halászati terv a kis halak esetére vonatkoztatva 2014-től kezdve mindenki számára kötelező volt. 2014-ben egyébként pont Horvátország volt az, amely felismerte a, súlyos, a helyzet súlyosságát, és azonnal elkezdte ezeket a csökkentéseket alkalmazni, sőt olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek még a jogi kereteken túlmutatnak. Például 2017 és 2018-ra vonatkozóan is megtettük ezeket a csökkentéseket. Éppen ezért ezeket a az erőfeszítéseket figyelembe kell venni, és alapvetően semmiféle újdonság nincsen itt, ez minden érintett ország számára már most is kötelező. Ezen kívül viszont arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 90-es években a jugoszláv háború alatt, ez négy évet ölelt fel ez az időszak, a horvát hadi flotta illetve hogy kereskedelmi flotta nem halászott, és gyakorlatilag ez is hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a kifogott halak mennyisége. Nos, ebből kifolyólag azt gondolom, hogy a kompromisszumban megegyezhetünk, és ennek a kompromisszumnak az a célja, hogy megőrizzük a halállományokat, és ugyanakkor élhető maradjon a halászok számára, tehát az ő megélhetésüket is biztosítani lehessen. Meg kell őriznünk az Adriai tenger halálományát, számunkra ez rendkívül fontos, ez az egyetlen tengerünk egyébként. Éppen ezért fontos az, hogy felelősség teljesen álljunk hozzá ehhez a kérdéshez, és remélem, hogy az egész földközi tengerek kiterjedően tudunk majd megállapodásra jutni. Köszönöm szépen, Tomasics asszony, most megkapják a szót a kollégák. Gardin úr, Gardini, Elizabetta, akkor egy hölgy. Nem tudtam kiolvasni a nevedet, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát én nagyon röviden szeretnék most felszólalni. Szeretném megköszönni mindenek előtt Tomasics asszony munkáját, mert nagyon jó munkát végzett, és velünk is megosztja a munkát, árnyékjelentéstevőként én is részt tudtam venni ebben. Azt gondolom, hogy meghallgatva ezt a bevezetőt, alapvetően egyetértek vele, mert mi is elutasítjuk azt, hogy a kvótarendszert vezessék be, mert ennek semmi értelme. Ennek nem az adriai tengeri kis halállományokra vonatkoztatva ennek nincsen értelme, már pedig most ugye ezekkel a konkrét fajokkal foglalkozunk, akik más fajta tengerekhez, vagy másfajta halakhoz szoktak, azoknak meg kell azt értenie, hogy bilaterális szinten kellene megegyezni velünk, és akkor velük együtt megvizsgálhatjuk a helyzetet. Mert vannak olyan dolgok, amelyek működőképesek más fajok esetében, vagy más ökoszisztémákban. Hát az adriai tenger esetében ez nem biztos, hogy működik. És nem gondolom, hogy ugyanezeket az eredményeket el lehet érni. Ezen kívül viszont azt szerettem volna még elmondani, hogy a szakértőkkel folytatott egyeztetéseink alapján világosan kimond, hogy mik a probléma paraméterei. Gyakorlatilag mindannyian azért vagyunk itt, kutatók, halászok és mi parlamenti képviselők is, hogy megőrizzük a tengeret és a tengeri ökoszisztémát, mert ez számunkra egy kedves és fontos tenger. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a gazdasági perspektívák hogyan alakulnak mondjuk hosszú távon is, ezért aztán hosszú távon, tehát fenntartható módon kell gondolkodnunk. Ezért aztán én úgy gondolom, hogy a megközelítés a bizottság részéről túl szigorú és rugalmatlan, ezért számunkra igen fontos a gazdaság és a szociális hatás. A bizottság ezzel nem igazán foglalkozott, az Európai Bizottság is kimondta már, hogy végzett kísér, tehát ilyen különböző tanulmányokat, de szerintünk ezek nem eléggé elmélyültek, ezért rengeteg módosítást vezettünk be, mert úgy gondoljuk, hogy a halászati szektor már így is rengeteget szenvedett, nagyon sok korlátozás sújtja őket, és óriási mértékben csökkent már a halászat és gyakorlatilag például azok is, akik, akik ezzel a területtel foglalkoztak, például Ankóna kikötőjében ma már nem foglalkoznak halászattal, át, átálltak más szektorokra, akár a turizmusra. Tehát itt azért ne felejtsük el, hogy mennyi érdek van mögöttes érdek, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Vannak 40 éves halászok, akik nagyon nehéz helyzetben lennének, hogyha előről kellene kezdeniük az életüket, és ki kellene találják azt, hogy mivel is foglalkozzanak. Tehát ezeket a szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni. És ezen kívül pedig ki kell mondanunk azt is, hogy az olasz és horvát kutatók már most is abban gondolkodnak, hogy egy ökoszűrvéjel együtt egy kampányt folytatnak le, mert nem sokára már a reális adatokat meg tudják majd jelentetni. Miért kell mindig régi adatokra támaszkodnunk, amikor nem sokára megérkeznek ezek az új adatok, hát ráadásul olyan fajtákról van itt szó, amelyek nagyjából két-három évig élnek, tehát ez olyan, mintha mi a demográfiai adatokat a nagyapáink korosztályára vetítenénk ki, és nem a gyermekeinkre vonatkoztatnánk őket. Tehát figyelembe kell venni a hal, halak élettartamát, tehát gyakorlatilag mi csak egy százalékban halászunk, tehát látnunk kell azt, hogy rengeteg környezeti hatás is megtizedeli a halakat, nem csak a halászat maga. Ezért aztán úgy gondolom, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni a munkánk során, mert különben olyan, mintha az angyalok nemén vitatkoznánk, és ismét ilyen hiába való vitákat folytatnánk le. Ami viszont a nézetkülönbségeket illeti, ezekre utalt a horvát kolléganő is, ugye itt a kifogott mennyiségeket, a 2014-es vagy 2017-es évet tekintjük alapévnek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Olaszország és Horvátország különböző a halászati volumeneket produkált ezekben az időszakokban. Természetesen mindenki azt szeretné, hogy a saját halászai a legjobban jöjjenek ki a dologból, de én biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk majd azt a közös nevezőt, amely alapján mind a két ország dolgozni tud majd, hiszen jó szomszédi viszony alapján közös erőfeszítéseket kell tennünk. Itt szerintem le is zárom a mondandómat, már csak azért is, mert én eléggé kritikus vagyok az egész megközelítéssel kapcsolatban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy itt talán a az okozott károkat kellene valahogy a minimálisra csökkenteni olyan módszerekkel, amelyek révén meg tudja akadályozni azt, hogy esetleg ellent, saját magunkkal ellentmondásba kerüljünk. Mert itt azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a biomassa kiszámítása nem helyes, akkor ebből kiindulva semmi sem állja meg a helyét, és nem fogjuk tudni azt sem meghatározni, hogy ezeknek a, hibás alapadatoknak milyen hatása lesz. Nagyon remélem azt, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, és még egyszer köszönöm a kollégák munkáját. Remélem, hogy tényleg mély munkát tudunk majd végezni, mert ezeket a most kidolgozott módszereket majd más területeken is alkalmazni kell. Ez nem csak Or- Horvátországra és Olaszországra vonatkozik, hanem mindannyiunkra. Köszönöm szépen! Köszönöm, Elizabetta. Köszönöm szépen. Szeretnék felolvasni egy hozzászólást Caputo úr részéről. Elnézést kér egyébként Caputo úr, hogy nem tudott eljönni. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek a munkáját, a kompromisszumok, a módosítások tekintetében, és egyetértünk az Európai Bizottsággal abban, hogy meg kell őrizni az adriai tenger nyílt tengeri kisméretű hal állományának méretét, hiszen itt ez nagy kockázatokat rejt magában. Fontos az is, hogy minden tagállam számára kötelező jellegű és állandó szabályokat alkossanak a környezeti hatások figyelembevételével, hiszen a nem koordinált fellépés okozta a jelenlegi egyensúlytalanságokat. ezen kívül azért úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata nagyon sok területen ellentmondásos, és nem is elég pontos. Éppen ezért ezen keresztül a környezeti fenntarthatóságot nem fogjuk tudni biztosítani, és a helyi um, közösségeket, illetve az ebből élő embereket uh, gazdasági és szociális szempontból is nagyon nehéz helyzetbe hozzuk. Nem látjuk azt, hogy uh, pontosan uh, hogyan um, viszonyul a javaslathoz a kutatás, illetve a tanulmányok mi úgy gondoljuk, hogy csak delegált jogi aktuson keresztül fogja tudni az e- Európai Bizottság ezt rendezni, miután itt egy rendkívül fontos kérdésről van szó, és nagyon sok az érintett fél, ezért mi úgy gondoljuk, hogy a halászati cégeknek is tervezhető módon kell megalkotnunk ezt a jogszabályt, hiszen ők ezen keresztül biztosítják a megélhetésüket egy módosításra hívnám fel a figyelmet, a 171-esre, amely szerintem kulcsfontosságú, ezt hat további kollégával együtt vezettem be. Itt a legnagyobb kritikára próbálunk megoldást találni, vagyis azt, hogy a kezelési tervek nem tartalmazzák azt, hogy hol lehet halászni, és milyen maximális kifogott mennyiségekkel lehet számolni, melyik területen pontosan. Ez a 171-es módosítás, ezen keresztül tudnánk biztosítani a biomassa visszaépülését és a fenntarthatóság maximálását. 2018-ra azt javasoljuk, hogy a kishalak értelmében a 2017-es szinthez igazítsuk a maximális kihalászható mennyiséget, és 2018-tól kezdve pedig 3%-kal csökkentsük az előző évhez képest évente a kifogott mennyiséget. Ezt 2022-ig. A 171-es módosítás alapját a tudományos kutatások jelentik, főként a olyan halálományok esetében, amelyekről ez az adott szöveg szól. Végeredményként pedig kimondanám azt is, hogy a, 2020, a 224-es módosításom alapján rendkívül fontosan egy több éves kezelési terv megalkotása, és ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy prioritástként kezeljük, prioritásként kezeljük a diversifikációt, és további 90 napos ö, időszakot állapítsunk meg és 2020-ig, illetve 2020-tól kezdve lehessen csak beszélni a végleges bezárásáról ezeknek a cégeknek. Köszönöm szépen, Norika Nikolái következik. Miután nem vagyok sem olasz, sem horvát, ezért senki sem mondhatja, hogy érzelemből közelítem meg ezt a kérdést, vagy hogy valamilyen szinten valaki mellett fogok állni. Számunkra nagyon fontos ez a régió, és azt gondolom, hogy már rengeteget vitáztunk erről a témáról. Volt egyébként egy közmeghallgatásunk is, meghallgathattuk a különböző szakértők véleményét. Én egyébként a Régiók Bizottságának véleményére is emlékszem, még amely szintén európai intézmény, és ezen kívül fontos azt látni, hogy itt tulajdonképpen mik a hiányosságok. Az összes érintett ország számára nagyon fontos az, hogy a gazdasági hatásokat világosan lehessen látni. Én úgy gondolom, hogy ha csökkentjük, illetve leállítjuk a halászatot minden évben egy bizonyos időszakra vonatkoztatva, az egy teljesen jó megközelítés. Ezen keresztül tudjuk a kisméretű halak állományának visszaállítását garantálni. A csökkentés 3%-os, ez kevés nagyon, és az 5% azért jobban mutatja azt, hogy tényleg szeretnénk valamit tenni a halálományok megőrzése érdekében. Tehát ezzel teljes mértékben egyetértünk, és a referencia év kapcsán pedig azt szeretném elmondani, hogy Engem ez nem győz meg eléggé. Olaszország 2017-et mond, Horvátország 2014-et. Meg kellene találni azt a referencia évet, amelytől kezdve alkalmaznánk ezt az 5%-os csökkentési tervet. Ezért módosításokat is beterjesztettem, és azt gondolom, hogy minden bizonyal megtaláljuk majd azt a jó kompromisszumot, amely az egész régió számára optimális. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy egy több éves tervben gondolkozzunk az adjai tengeri területekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Norika. Márko fronte. Köszönöm szépen. Ahogyan önök is tudják, én az elejétől kezdve a bizottsági javaslatot támogattam, amely kvótarendszert ír elő, de ugyanakkor rengeteget dolgoztunk ezzel a fájlal kapcsolatban, közmeghallgatást szerveztünk, meghallgattuk a szakértőket, tehát azért figyelembe kell vennünk azokat az új információkat is, amelyeknek most már birtokában vagyunk. És az egyik ilyen gondolat, amely felmerült a közmeghallgatás során, és Gárdin is asszony is utalt erre, az az, hogy miután itt rövid életű halakról van szó, és más környezeti hatások is nagy hatással vannak a halállományok alakulására, ezért éves szinten óriásiak a mm, különbségek a halállományra vonatkoztatva, ezért nagyon fontos az, hogy minden napra készebb adatokkal dolgozzunk. Pontosan ezért a bizottság eredeti javaslata, amelynek a lényege a kvótarendszer egy olyan ketrecet alkot, amelynek a révén aztán pont nem tudjuk figyelembe venni ezeket a szempontokat. Én egy teljesen másfajta tervben gondolkodom most, éppen ezért nem fogok tudni most mindent elmagyarázni, de tegnap azért elküldtem az árnyékjelentéstevőknek és a jelentéstevőnek is a mi javaslatunk lényegét. Mi ez a javaslat? Az, hogy éves szinten kellene az adatokat értékelni, hiszen ezek rendelkezésre állnak, a biomasszára vonatkozó adatokat, és ezeknek az alapján évente ö, állapítanánk meg a kifogási kvótákat. Egy minimális és egy maximális értéket állapítanánk meg, egy olyan modellt alkalmazva, amelyet egyébként nagyon sok más halállomány és más tengerek területén is alkalmaznak. És ezen keresztül éves szinten tudnánk a meglévő biomasszát értékelni. Azt hiszem, hogy lesznek olyan évek, amikor a halászoknak is majd önfegyelmet kell mutatnia, de lesznek olyan évek is, amikor sokkal nagyobb mértékben halászhatnak majd, mint a bizottság eredeti javaslatában szereplő kvóták alapján. Vagyis eh, itt egy olyan módosítás csomagról van szó, amelyeket eh, vagy elfogadnak, vagy nem. Nem lehet, az, ezt csomagként kell kezelni, mert ez a bizottsági javaslathoz képest eh, más javaslat, és egészen más a jelentéstevő javaslataihoz képest is. Nagyon sok szempontot megpróbálunk figyelembe venni, de a legfontosabb gondolat az az, hogy próbáljuk meg összehangolni a halászati tevékenységeket az éves adatszolgáltatással. Ezért kell nagyon gyorsan lépnünk, nagyjából három hónap az adatok felülvizsgálásának vagy a naprakészé tevésének időszaka, és ezen keresztül sokkal rugalmasabban lehetne kezelni ezt az egész kérdéskört. És ugyanakkor úgy tudnánk kezelni a problémát, hogy sokkal hatékonyabb lenne. Mert a jelentéstevő általi javaslat szerintünk nem elégséges ahhoz, hogy a sürgősségi helyzetből kilépjünk, és hogyha 2017-es vagy a 2014-es évben gondolkodunk referencia évként, és ehhez képest mondjuk egy 3 vagy 5 százalékos csökkentést találtunk ki. Nos, hát a szardella esetében ugye legalább 10%-os csökkentésre lenne szükség, mert senki sem beszélt még arról, hogy mit is, milyen munkát is végzett az Európai Bizottság a javasolt modellek alapján a jövőre vonatkozva, akár arra is szükség, vagy akár arra is azt is kockáztatjuk, hogy 50%-kal csökken a Szardella halállománya a következő évek során. Hogyha nem helyesek az adatok, azt majd megmondják a tudományos szakértőink. De ez, ez nagyon fontos ezt látni. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Az én modellem tehát egészen más, a bizottságihoz sem hasonlít, és a Tomasics jelentéshez sem. Úgyhogy kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm szépen, Márko. Clara Aguilera. Köszönöm szépen. Hát igen. Ugye most a földközi tengerrel kapcsolatban először az Adriai tengerről beszélünk. A ö, földközi tengerrel kapcsolatban nagyon sok tervünk van, de gyakorlatilag sok az ellentmondás, a probléma. Az egész földközi tenger térségében. És mindannyian egyetértünk abban is, hogy a kollégák is, és a jelentéstevő is, azzal kapcsolatban, hogy a mediterráneumban, tehát a földközi tengeren is tennünk kell valamit. Nem is ez a probléma. Mi úgy gondoljuk, hogy a probléma az inkább az, hogy a földközi tengeren nem csak Európa halászik, sőt, nagyon nagy persze a felelősségünk, de azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy hová fogunk eljutni így. Vagyis, amennyiben jó intézkedéseket alkatunk, akkor jó lesz az eredmény is. Éppen ezért én nem támogatom azt, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban konkrét intézkedéseket alkalmazunk, az egész földközi tengerre vonatkoztatva. Nagyon sok már amúgy is a probléma ezen a területen, ez az egyik egyébként. És az adriai tengerrel kapcsolatban szerintem nagyon jó lenne az, hogyha az összes érintett fél megegyezne. Értem azt, hogy vannak olyan évek, amikor az egyik érintett ország többet profitál majd, mint a másik. De szerintem először is a halászati hal, hajóflottákra vonatkoztatva kellene megoldani a problémát. Nem arról van hogy Tomasics asszonyt támogatom, vagy más kollégákat. Figyelembe kell venni a gazdasági és szociális faktorokat is, mert hogyha a halászok bezárják az üzemeiket, akkor majd máshol kell ezeket az embereket alkalmazni, és amikor bizonyos iparágakban olyan intézkedéseket hozunk, hogy megvédjük ezeket az iparágakat, akkor nem hagyhatjuk magukra a halászokat sem, vagy a halászati szektort sem. Szükség van a fenntarthatóságra és az intézkedésekre, ez a jövőre vonatkoztatva egyértelműen megállja a helyét, de ugyanakkor nem hagyhatjuk magukra a halászokat sem. Én egyetértek azzal, hogy Európának nagyobb felelősséget kell ebben adni, de vannak más országok is, akik a földközi tengeren halásznak. Én spanyol vagyok, és velünk szemben olyan országok vannak a földközi tenger déli partjain, akik semmiféle intézkedést nem tartanak be, és egyértelmű az is, hogy ettől egyre súlyosabb a helyzet. Úgyhogy próbáljuk meg értelmesen megközelíteni ezt a problémát, és miután itt most először ugye a földközi tengerről van szó, ezért fontos az, hogy megtaláljuk azt a köztes megoldást, vagy arany középutat, amelynek révén persze, hogy intézkedésekre van szükség, és csökkenteni kell a halászflottákat is, de ugyanakkor nem fordulhatunk el, és nem mondhatjuk el azt, hogy oldják meg maguk a halászok a problémáikat. Úgyhogy éppen ezért én alapvetően támogatom az erőfeszítéseket, a kvótákat is. Ez szerintem egy olyan intézkedéscsomag, amely nagyon brutális átalakulásokat feltételez, de ugyanakkor nem csak a környezeti szempontokat kell figyelembe venni, hanem a szociális és gazdasági hatásokat is, tehát törekedjünk az egyensúlyra, és alapvetően én azért azt gondolom, hogy a kötelező kvóták esetében az adjai tengerre vonatkoztatva nem akarom ezt teljesen kizárni, mert hogyha egyre rosszabb a helyzet, akkor tényleg ilyen hosszú távú megoldásokra van szükség a földközi tengeren. A földközi tengeren nagyon sok a probléma, nem csak a halászat, nem csak a halászatról beszélünk, és ugyanakkor együtt kellene az erőfeszítéseket is megtennünk, hogy aztán az eredményeket is együtt élvezhessük. Párbeszédre van szükség az összes érintett szektor között. Tudományos szakértők és a halászati ágazat is üljön le ugyanahoz az asztalhoz. Köszönöm, Klára. Tessék. Kun kollégája szó. mivel a balti és északi tengeri halászatért vagyok felelős, én néhány semleges megjegyzést tennék a közösen tett tapaszt, szerzett tapasztalataim fényében, tehát a balti és az északi tengeri kezelési cselekvési tervek alapján, amikor egy ilyen drasztikus csökkentés, vagy bár, egy, bár csak egy kisebb csökkentés is történik a kifogható állományok, kifogható mennyiségek tekintetében, akkor ott a, a, a teljes stop lehetségét is meg kell, lehetőségét is meg kell említeni, és ott az mindenkori nemzeti költségvetésben is egy társfinanszírozási gondolatot is be kell ide venni, hiszen a, e- ezek a, ez, ez a, a, tehát a halászati cselekvés, illetve a halászati tevékenység megáll, megállítása, vagy befejezése, vagy szüneteltetése benne kell, hogy legyen. Ugye gyakorlatilag a halászatok napon, a halászok naponta ö, ö, gyakorolják ezt, ezt a tevékenységüket, és hogyha ezt abba kell hagyniuk, akkor más lehetőségeket kell keresniük. Aztán, ha megint lehet aztán, ha megint lehet halászni, akkor visszatérnek a halászathoz. Ezt gondoljuk el, de hát ezt nem megedhetjük meg, hogy idáig fajuljon a helyzet. Köszönöm, Lene, Ricardo. Köszönöm, Ellen. Ezzel a témával kapcsolatban egy meghallgatást is szerveztünk Sajnos akkor nem tudtam elmondani, amit szerettem volna. Minden esetre itt több témát szeretnék felvetni. Az egyik, a következő. Vannak olyan szervezési mechanizmusok, tudományos technikai tanácsadási lehetőségek, amelyek támogathatják a megoldásunkat. A van egy FAO például tudományos tanácsadó szervezet, én tisztelem a FAO-t, és tiszteletben tartom azokat a jelentéseket, amelyeket a FAO készít. Az összes adriai országot képviseli a szervezet, a tengerkutatási tanács, több szervezet foglalkozik, és több országot is érint mindez, például Albániát és Montenegrót is, a kisméretű halak halászata. És ha elolvassuk a jelentést, akkor látjuk, hogy Albánia és Montenegró nagyobb figyelmet szeretne kapni a kis nyíltvízi halálomány halászata területén. Tehát az összes állam, amelynek van adriai tengeri tengerpartja, az összes állam bevonandó aztán a bizottság halászati tudományos műszaki és gazdasági bizottsága is foglalkozik ezzel a témával, földkét tengeri általános halászati tanács is, és a FA több olyan országot képvisel, amely érdekelt a régióban. A probléma az, hogy a két szervezetnek kéne egymással beszélnie, így lehetne megoldást találni a gazdálkodásra. Tudjuk, hogy jelentős gazdálkodási problémák élnek a mediterrán, a földközi tengerrel kapcsolatban. De vannak ellentmondások is, vannak egyes tudományos eredmények, nagyon sok elképzelésről lehet beszélni, vannak tudományos szervezetek, tanácsadó szervezetek, ezeket kellene meghallgatnunk. Csak itt van egy bizonyos ellentmondás, ahogy mondtam, a két ilyen szervezetnek a véleménye eltér én támogatnám a kontingens megoldást, a balti tengernél is ezt alkalmaztuk, az Atlanti, tenger, Atlanti óceánnál is ez érvényes. A Adriai tenger és a Földközi tenger esetében is meg kellene hallgatnunk ezeket a szervezeteket. A FAO szervezetét is meg kell hallgatni a Halászati Tudományos Műszaki és Gazdasági Bizottság, illetve a FAO szervezete között most nincs párbeszéd. Értem, hogy mi az előadónak a pozíció, értem a Kaputó kollégának a véleményét is, mindenki arról beszél, hogy erőfeszítéseket kell tenni. De létezik a FAO-nak a véleménye is. Évről évre értékelést végez a FAO. Úgyhogy figyelme kellene venni a FAO-nak a jelentését is. Lényegében ennyit szerettem volna mondani. Ami pedig a fenntartható mennyiségű halászatot illeti, itt is erőfeszítéseket kell tenni a teljes kifogható mennyiség tekintetében. A 2014-ben lehalászott biomassa lehet a referencia, de hogyha 2017-ből megbízhatóbb adataink vannak, akkor lehet, hogy érdemes lenne és észszerű lenne a 2017-es adatokat alkalmazni. Ugye a 2014 az már négy évvel ezelőtt volt. A lényegi probléma az az, hogy nincs megállapodás, nincs összhang a két fő szervezet között. Az egyik az több államot képvisel, a másik csak az EU tagállamokat képviseli. Köszönöm, Ricardo. Kér valaki még szót? Szeretné reagálni? Brianna asszony, ugye? Brianna asszony, jönni szó. Köszönöm. Most uh, Renata Brianóként kértem szót. Ezt a következőt szeretném elmondani. Ricardo uh, rámutatott a lényegre. Mi mindig azt mondtuk, hogy a tudományos adatokat kell követni, azoknak az alapján kell döntést hozni, hiszen egy ilyen téma, amikor ugye nem csak a tengert illeti, hanem az összes tengerben a halálomány megőrzése szempontjából a politikai döntéseket tudományos adatok alapján kell, hogy meghozzuk. A probléma az, hogy ilyen esetekben tényleg nagyon nagy a nehézség. Gyakran vannak olyan magas szintű tudományos szervezetek, amelyeknek a véleménye teljesen eltér egymástól, és ez persze nehézséget okoz számunkra, amikor döntést kell hozni nem elégségesek a tudományos szervezetek, amelyek mennyiségi adatokat adnak. Tud- tanulmányokra is szükség van, szociális-gazdasági jellegű tudományos kutatásokra is szükség van, gyakran ezek nem állnak rendelkezésre, ezek is fontosak a döntéshozatal szempontjából. Sokan mondták, hogy a regionális megközelítést alkalmazzuk. A közös halászati politikában tanácsadó szerepet, de fontos tanácsadó szerepet adtunk a tanácsadó szervezetnek, a medáknak. A földközi tengeri tanácsadó testületben ott ülnek tudósok, halászok, gyártók, tudományos világképviselői. Hogyha a regionalizációt követjük, akkor meg kell, hogy hallgassuk a tudományos szervezeteket is, és megállapodást kell kötni, mert egyébként ugye azt tudjuk, elképzelni, hogy mindenkinek más a célja. De ha meghallgatjuk ezeket a szervezeteket, akkor a medákot is meg kell, hogy hallgassuk. Azok a kollégák, akiket ez közvetlen érint, ugye horvát, olasz kollégákra gondolok, fontosak a tanácsadó szervezetek, a tudományos szervezetek, hogyha nem értenek egyet, akkor az Európai Unió feladata az, hogy meghallgassuk őket, és ne csak egy véleményt kövessünk vakon. Köszönöm, Renáta. A bizottság adom meg a szót. Meghallgatjuk a bizottság képviselőjét. Köszönöm. Először is Tomásics asszonynak szeretnék köszöntet mondani, hogy a, megszervezte a vitát, meg volt a lehetőségünk arra, hogy az összes képviselővel eszmecserét folytassunk erről a témáról. A téma nagyon komplex, a szociális-gazdasági megközelítést hangsúlyozza a bizottság. Az a két tagállam, amelyet érint ez a kérdés, a halászat tekintetében itt nagyon fontos gazdasági szektorról van szó, az olasz és a horvát halászok esetében is, és az összes tevékenység tekintetében azt látjuk, hogy olyan rendszerre van szükség, amely figyelembe veszi a gazdasági és társadalmi aspektusokat is. De ugyanakkor az állomány mennyiségét is figyelembe veszi. Több képviselő mondta, hogy van egy véleményünk a CGPM részéről, és van egy másik a STEP részéről is. A két tudományos szervezet véleményét összevettük, de van egy, az AdriaMed, a FAO intézménye is fontos e tekintetben. A konszolidált vélemény készül, a következő hónapban tesszük ezt közé, és ez a konszolidált vélemény fogja bemutatni a tényleges helyzetet. Felelősségünk van e tekintetben, és két tudományos szervezet is megerősíti, hogy csökken az állomány. A Szardinia esete egy kicsit jobb, de egy fenntartható gazdálkodási mechanizmusra van szüksége tekintetben is. Hogyha csak a CGPM intézkedéseit követjük, akkor jövőre vagy jövő év után problémák lesznek. A, ez egy végtelen történet, sajnos elnök úr. Nézzük meg az Atlanti óceán helyzetét. Volt is két tagállam érintett, két tagállam szerette volna megtartani minden áron a halászati lehetőséget, nem hozták meg a szükséges intézkedéseket időben, és a szadella mennyiség az Atlanti óceánban drasztikusan csökken, most már súlyos lett a helyzet, és 50 évre van szükség arra, hogy helyreálljon az állomány. Nagyon fontos, hogy intézkedéseket kell hozni el kell, hogy kerüljük, hogy ilyen helyzet alakuljon ki ebben az esetben és A két érintett tagállamnak együtt kell dolgoznia. A meghallgatást követően a bizottság tovább folytatta a munkáját. Az Adria Meddel többször találkoztunk, összeültünk a szakértőkkel, és megkérdeztük, hogy mi a legjobb megközelítés a gazdálkodás tekintetében. Afronteur is említette ezt környezeti hatás is jelentős. És a tudósok itt ültek előttünk, és ugyanazt mondták, azt mondták, hogy konszolidálni kell a tudományos véleményt, ki kell választani egy évet, közösen kell a horvát és az olasz tudósokat asztalhoz ültetni, közösségi uniós támogatással, azért, hogy megfelelő gazdálkodási mechanizmust állítsanak fel. A bizottság hivatalos levelet írt Olaszországnak és Horvátországnak azért, hogy ettől az évtől kezdve ezt az eljárást állítsák föl olyan szakértőkkel, akik akár máshonnan is érkezhetnek, azért, hogy validálják az adatokat, és ilyen alapon valós gazdálkodási tervet alakítsanak ki. Az év vége előtt bátor döntéseket kell hozni a szardella tekintetében, mert ha ez nem történik meg, akkor jövőre már be fognak zárni Horvátországban és Olaszországban a halászati üzemek, és ezt el akarjuk kerülni. Bátra kell, hogy legyünk, föl kell, hogy állítsuk a mechanizmust, és a, olyan mechanizmus kell kialakítani, amelyet a bizottság és egyéb intézmények javasolnak. Valós időben kell tudjuk kezelni a szardella állományt, a halászati szintet a biomassa szintjéhez kell igazítani támogató intézkedésekre is szükség van, tud, rugalmasságra is szükség van. Néhányuk javasolt már intézkedést, például a szezonális halászati tiltásra, vagy területi halászati tiltásra, a regionalizáció keretében ezeket meg lehet tenni. Minden esetre az biztos, hogyha nem tudjuk jelentősen csökkenteni a mortalitást legalább 10%-kal a szardella tekintetében a következő években, akkor gazdasági környezeti válsághelyzet fog kialakulni az Adriai tengerpartján. A bizottság ezt el akarja kerülni. A bizottság együtt akar dolgozni az összes képviselővel, hogy gyorsan megoldást találjunk, és hogy elkerüljük azt, hogy ugyanaz forduljon elő, mint az Atlanti-óceán esetén. Köszönöm szépen. Tomasics asszony szeretne hozzászólni, miután meghallgatta a hozzászólásokat. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt a véleményemhez. Természetesen Olaszországot és Horvátországot érinti elsősorban a kérdés. Biztos, hogy közösen kell, hogy megadást találjunk, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem igazságos a javaslat, hogy a döntés, akkor nem fogja betartani, úgyhogy nagyon fontos, hogy megállapodásra jusson kell. Ricardo kollégán kérdezte, hogy miért nem a kvótákat alkalmazzuk. Hát itt a helyzet más, az adatok nagyon eltérnek egymástól. Figyelembe kell venni, hogy Horvatországnak csak Adriai tengeri tengerpartja van, Olaszország tud másik tengerben is halászni. Horvatország esetében ez nem igaz, úgyhogy nekünk is érdekünk a halálomány megőrzése, és annak megakadályozása, hogy, megakadályozása, hogy Horvátországot elhagyják a halászok. Hogyha megnézik a módosító indítványokat, akkor láthatják, hogy mennyire fontos számunkra a halállomány föntartása. A Szardinia 90%-a horvátországi halászat, és a Szardinia állomány az javul, úgyhogy már sikerült olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek javítják a helyzetet. Ezért is mondjuk, hogy 2014-es adatokból kell kiindulni, és nem 2017-esekből. Az egyik intézkedés, amit a CGPM keretében meghoztunk, az a két állomány halászatának a korlátozása, a 2014-es földközi tengeri általános halászati tanács adatai szerint. A Fronte kolléga hozzászólására is szeretnék reagálni. Megkaptuk a javaslatát, az úgynevezett escapement strategy, amit ő felállított, ezzel kapcsolatban kellene tisztázni bizonyos kérdéseket. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megvizsgálja ezt a stratégiát. nem lehet korrekt módon meghatározni a források kihasználásának megfelelő arányát. Ez azt jelenti, hogy a bizottság egyszerűsítést kér. Az első javaslat az bonyolult. Tehát ezt a javaslatot még értékelni kell, és a éves tervnek is meg kellene, hogy feleljen ez a javaslat. Az én javaslatom egy gazdálkodási átállási tervet is tartalmaz, ami a meglévő kihívásokat tudná kezelni. Hogyha azt látjuk, hogy nem vagyunk eléggé hatékonyak a felepésünk tekintetében az átmeneti terv alapján, akkor még mindig lenne idő egy jó új stratégia kidolgozására. Tehát ebben az esetben lehetne hasznos majd ez az escapement strategy, de pillanatnyilag ezt nem lehet azonnal bevezetni az adriai tenger esetében. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Tomasics asszony. Igen, hát tudjuk és tudtuk, hogy ez egy olyan téma, amire nagyon sok, sokan fognak reagálni. Ez egy különleges téma, különleges tenger, specifikus helyzet Úgyhogy azért remélem kiegyensúlyozott jelentés fog születni. És a fontos, hogy az állomány megerősítése legyen a célunk. Köszönöm szépen, és most átérünk a nyolcas pontra, a tengerfenéken élő állományok földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó több éves terv. Meg fogjuk hallgatni a bizottságot. A bizottság ezt a március 8-án fogadta el ezt a tervet, és a ma délelőtt a koordinátor ülésen a szocialista frakció kapta meg a témát. Úgyhogy természetesen szeretnénk előre lépni, fontos ez a téma, és szeretnénk is lezárni első olvasatban a mandátum végéig. Ma a javaslatot a bizottság bemutatja, ezt követően lesz egy első eszmecsere, a bizottság jelenlétével. Amint Ricardoval a beszélgetést befejezte a bizottság képviselője, meg is adom neki a szót. Jó volt a tolmácsolás? Megadom a szót, tehát a földközi tengeri témára tértünk át közben. Köszönöm Alen, és köszönöm, hogy lehetőséget adsz arra, hogy bemutassam ezt a több éves tervet a földkétenger nyugati térségére vonatkozik ez a terv. Ez a negyedik terv, amit a bizottság bemutat a pakreform tekintetében. Itt a földközi tengerről van szó. Elsősorban ez a terv egy sürgős helyzetre reakció, hiszen az állomány alakulása egyébként ezt a sárkezményezési jelentésből is láthatták, hogy itt túlhalászat folyik ezen a területen, és ez egy nagyon fontos flottát érint, nagyon fontosak itt a gazdasági és szociális aspektusok, mert itt több mint 11 ezer halászhajót érint mindez, ezekből 50% olasz, 39% spanyol és 11% francia halászhajó. 2015-ben, hogy egy értéket is mondjak, körülbelül 100 ezer tontát halásznak ki, ami kb. 675 millió euró értékű, tehát ez a teljes halászati mennyiség. 2000 követően 23%-kal csökkent a halászat, drámai a helyzete az állomány, a tőkehal esetében főleg a tagállamok, tehát Olaszország, Franciaország, spanyolok nemzeti gazdálkodási tervet állítottak fel, Továbbá felállítottak egy kis halat védő külön tervet is. Minden esetre ezek az intézkedések nem tették lehetővé, hogy a túlhalászat megszűnjön. Ennek több oka van, az egyik a jogalkotási fragmentáció, aztán az a terv, hogy az a helyzet, hogy korlátozott volt az ellenőrzési lehetőség, aztán hogy a kisalak esetében az ellenőrzés nem a jelenlegi eszközökkel történt, mert a halászati regisztráció kötelezettség esetében itt hézakok voltak, minden esetre gyenge volt ez a gazdálkodás, és emiatt a túlhalászat még mindig lehetséges volt. Ma muszáj intézkedéseket hozni. Egy hatástanulmány azt mutatja, hogy ha nem teszünk semmit, akkor az a kockázat, hogy ez az, ezek az állomány jelentősen csökkenni fognak, és 1500 hajó esetében ez finanszírozási problémát is fog okozni. Mindez több ezer munkahelyet is érint, ezért kell gyorsan reagálni erre a helyzetre. Megvizsgáltuk, hogy mi a jelenlegi helyzet. A figyelembe kell venni a már elfogadott terveknek a felépítését, ugye az északi tengeri tervre gondolunk, aztán a definíciók tekintetében tudjuk alapnak használni ezt a tervet, aztán a célok mennyiségi megfogalmazása tekintetében is, illetve az, hogy a tervet a hobbi halászatra is érvényesnek kell majd tekinteni. A terv több mint 22 fajt fog lefedni, ezek a legfontosabbak ezen a területen. Ezek mennyiségi szempontból is a legfontosabb, kereskedelmi szempontból is a legnagyobb értéket képviselik úgyhogy erre a 22 halfára koncentráltunk. a tengerfenék elérő állományok tekintetében. Ugye az előbbi témánál nem volt ilyen sok halfaj érintett. Első lépésként a szürke tőkeállal foglalkoztunk, hiszen ez képviseli a 90%-át ennek az állománynak. Másrészt pedig a regionalizációt is figyelembe vettük azokat a technikai intézkedéseket, amelyeket a teljes állományra lehet alkalmazni. Egy olyan intézkedése is meghatároztunk, hogy rendszer, de rugalmassága párosított rendszert kellene kialakítani. Aztán az első évben jelentős csökkenést is figyelembe vettünk. A tudományos vélemény szerint a mortalitásra ennek jelentős hatása lehet. Továbbá egy védelmi rendszert is kialakítottunk szelektív rendszer tekintetében azért, hogy elkerüljük bizonyos területeken a 100 méter mélységben élő kishalak esetén az állomány csökkenését. Tehát a más tervekhez hasonlóan többféle konkrétumot tartalmaz ez a terv. Hogyha ezt a tervet bevezetjük, akkor lesz arra lehetőségünk, hogy fenntartható lehessen a halászat, és helyreálljon az állomány, és ez akár 35%-ot is elérheti majd néhány éven belül itt a fenntarthatásokról van szó, de a halászhajók jövedelmezős, jövedelmező kihasználásáról is van szó, tehát a cél az is, hogy a, itt a nyugati területen a halászhajóflotát is fent tudjuk tartani. Ez a terv, ezt a tervet részletesen megbeszéltük, egyeztettük a medekkal, a tagállamokkal, publikus konzultációt is folytatunk, több mint egy éven keresztül folyt ez a munka, és főleg a medak véleménye alapján ugye sok témát bevettünk ebbe a tervbe. Elnök úr, úgy gondolom, hogy jó az egyensúly a környezeti, gazdasági, szociális aspektusok tekintetében a tervben. Fontos, hogy itt a nyugati területen a fenntartható módon alakuljon a halálomány. Köszönöm szépen, Agiyera asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Valérinak a tájékoztatásért. Úgy gondolom, hogy ahogy mondta, ugye az földközi tenger területén, ugye a mélytengeri tengerfenéken élő állományokra vonatkozó terv nagyon fontos. A bizottság megközelítése megfelelőnek tűnik a számomra általánosságban, persze néhány témával nem értek egyet. Alapvetően figyelembe veszi azt, hogy jelenleg a, milyen módon történik a halászat, és jó rendszernek tartom ez. Spanyolország már most is a spanyol kormány dolgozik azon, hogy egy olyan specifikus gazdálkodási tervet alakítson ki, amely megfelel ezeknek a céloknak, a bizottsági javaslat céljainak. Ezért mostanáig a gazdálkodási tervek ezeket az önálló közösségek, vagy pedig az országok szervezték, de nem koordinált módon történt a munka. Ezért az egyik tanulság, amit le kell vonni, és a, hogy legyen egy egyeztetés. Valeri elmesélte, vagy elmondta, bemutatta az adatokat, ez egy fontos terület mennyiségi szempontból is, és Fontos, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek a jövőt szolgálják. Túlhalászat érvényes most, ez objektív módon érvényes és igaz. Úgy gondolom, hogy a gazdálkodási terv, amit Spanyolország kidolgoz, és ami megfelelnek a javaslatnak is, ahogy mondtam, bizonyos pontokban azért ellenvetésünk van, ezeket majd később meg fogjuk vizsgálni. Úgy gondolom, hogy koherens mindez, és szolgálja a célt a fenntarthatóság szempontjából, a környezeti aspektusokat, de a gazdasági, szociális szempontokat is figyelembe veszi. Ez egy jó kiindulási pont, ez a terv, és e, azon fogunk dolgozni, hogy ez a flotta, ez a 16 mm, ezer fős legénység, ugye 16 ezer munkahely, ez megmaradhasson, és a számunkra egy olyan tervet tudjunk kidolgozni, amivel mindenki egyet fog tudni érteni, mindenki be fogja tartani Olaszország, Franciaország, Spanyolország, ugye e, ezeknek az országnak a legjelentősebb a halászflottája ezen a területen. A bizottság e, javaslata jó kiinduló pont, és ahogy mondtam, majd néhány pontban korrigálni kívánjuk, majd a vita során ezt e, tisztázni fogjuk. Úgy és a következtetések ugye hasonló módon, mint az Adriai tenger esetén jó megoldást fognak jelenteni mindenkinek szá- a számára, a környezeti, a szociális és a gazdasági fenntarthatóság szempontjából is. Köszönöm Renáta. Kaputa úr nevében, vagy saját nevedben. Köszönöm elnök úr, Valérinek szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatta ezt a témát, nagyon fontos témáról van szó. Az első kérdés, amit szeretnék neki föltenni, adatok, amiket elmondott, eltérnek a javaslatban szereplő adatoktól, például a százalék, a tagállami hajóflottek százaléka tekintetében, valamint az állomány mennyisége tekintetében szeretném tudni, hogy melyek a valós adatok, mert nekünk fontos, hogy milyen alapon tudjuk elindítani a munkánkat. A másik megjegyzésem a következő. Egy problémát szeretnék említeni, a tekintetben, hogy milyen útra lépünk. Egyetértünk abban, hogy az állományt védenünk kell a földközi tengerben, az összes európai tengerben. Én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy a munkahelyeket is, a halászokat, a halászok tevékenységét is meg kell védeni, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységeket is, mert nem csak arról van szó, hogy a halászok munkája megszűnik, hanem az ehhez kapcsolódó turizmus éttermek, stb. is csődbe fognak menni, úgyhogy kihalnak a ter- ezek a területek, hogyha itt probléma merül fel. Miért mondom ezt? Azok az adatok, amelyek a rendelkezésemre állnak és a javaslatban szerepeltek, tehát ott 13 ezer hajóról van szó, 76% olasz, maga 50%-ot mondott, ez most nem fontos, de főleg kis halászhajókról van szó, több mint tízezer olyan halászhajóról van szó, amelyek fix hálókat használnak, és 3000 a nagy halászhajó, amelyik másik módszert alkalmaz. A nagy hajók ugyanakkor tízszer annyi halásznak mennyiség szempontjából, 1500 a kis hajóknál, és 13000 tonna fölötti a nagy hajóknál. A hatásanulmány alapján gazdasági és foglalkoztatási következménye is lesz a kóta csökkentésnek, méghozzá rövid határidőn belül. Ugyanakkor a jövedelmezőség már 2025-ben javulna a halászájuk tekintetében. Mostantól 2025-ig ez azt jelenti, hogy jelentős lesz a hatása ennek a tervnek, munkahelyvesztés, gazdasági veszteség a halászkoták tekintetében és főleg a kis hajók esetében ezek valószínűleg föl kell, hogy adják a tevékenységet, a nagyok meg valószínűleg tovább föl tudnak majd maradni. Ez azt jelenti, hogy 2025-re csak a nagyok számára tudjuk a jövedelmezéséget biztosítani. Mi a tervük ezzel kapcsolatban? Terveznek differenciált intézkedéseket azért, hogy ne tűnjenek el a kis halászhajók, vagy nem? Mert hogyha nincs ezzel kapcsolatban, nem tudnak ezzel kapcsolatban adatokat adni, akkor a legalábbis számomra elfogadhatatlan a mostani javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen. És köszönöm még egyszer a bizottságnak is a prezentációt, mint ahogyan erre utal a javaslat is, az állomány jelenlegi állapota nagyon aggasztó alapvetően attól félünk, hogy a már egyébként is rossz helyzetben lévő a kisméretű a halász cégek azok, amelyek meg fogják szenvedni mindezt. Az Európai Bizottság azt is elismeri, elismeri hogy alapvetően a kifogott mennyiségekre kis hatással vannak a kishalászok, arányosan. Éppen ezért örülök annak, hogy alapvetően inkább a nagyokat próbálja meg, meg zabolázni ez a rendelet. Ugye május 1 és július 31-e közötti időszakra nézve. Az lenne a cél, hogy megőrizzük az ívási területeket, és a problémás élőhelyeket. Nekem eléggé kiegyensúlyozottnak tűnik a bizottsági javaslat, lesznek majd módosításaim, amelyek arra vonatkoznak, hogy még tovább javítsam ezt a szöveget. A különböző fajta halászati módszerekre gondolok, és egy olyan listára, amely konkrétan a kis halászokra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy itt mindig a tudományos adatokra kell alapoznunk. Köszönöm szépen, Tomasics asszony. Köszönöm szépen. És nagyon röviden, nagyon örülök annak, hogy jelentéstevője, lehetek árnyék jelentéstevője ennek a témának, mert itt megint csak egy rendkívül érzékeny témáról van szó. Számunkra igen fontos az, hogy megtaláljuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek a révén felelősségteljesen tudunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tomasi asszony. Lenne nekem is néhány gondolatom ezzel kapcsolatban. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak a javaslatot. Ez a több éves kezelési terv a földközi tenger nyugati részére vonatkozólag fontos az, hogy a biztos szeretné visszaállítani az elfogadható állapotokat a földközi tengeren. Egyértelmű az, hogy kritikus szint alá csökkent bizonyos fajok állománya, más fajok esetében még nehezebb a helyzet, és tényleg valamit végre tennünk kell a földközi tengeren, mielőtt még visszafordíthatatlaná válik a helyzet. Éppen ezért Sajnálom azt, hogy eddig nem sikerült a korábbi jogszabályok alapján lényeges javulást elérnünk, és ne felejtsük el azt sem, hogy a halászok az elmúlt évek során óriási erőfeszítéseket tettek. Sajnos nem sikerült elérni a kitűzött célokat, de mégis ne felejtsük el azt, hogy milyen sok erőfeszítést köszönhetünk a halászoknak. Egy több szektort átfogó megoldásra van szükségünk, hiszen nem csak a halászoknak van hatása a halálományok alakulására. Ezért fontosak a tárgyalások, hogy figyelembe vegyünk mindenfajta elemet. Egy kis kérdésem is lenne a bizottság felé. Feltűnt nekem az, hogy ön azt javasolta, hogy időbeli és térbeli tiltózónát vezessenek be egy 100 méteres szakaszon május 1 -e és július 31-e között. Jól értettem ezt? És aztán még megadom a szót a bizottságnak. De biztos, hogy ezzel kapcsolatban még nagyon sok más kérdés is lesz. Köszönöm szépen még egyszer és köszönöm az első reakciókat is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó munkamódszer, és mindenképpen ezt elmondhatjuk. A bizottság megpróbálta figyelembe venni a gazdasági és szociális szempontokat is, és valóban ennek a javaslatnak lesznek gazdasági költségei is, hiszen óriási a csökkentéseket kell bevezetnünk, és megpróbáltunk kalkulációkat vezetni. 8 szegmensben lesznek problémák 2022-ig, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban a 18 és 40 méter közötti hajókra vonatkozik majd leginkább ez a jogszabály, tehát ezeken a területeken azért problémák lesznek, és olyan azt kockáztatjuk, hogy nagyjából 1400 hajót kell majd lebontani, és több mint 6000 halász megélhetése válik kérdésessé. Hosszú távon azonban 2025-re talán meg tudjuk fordítani a helyzetet, és addigra végre a rentabilitása is javul ezeknek a cégeknek. Tehát jó lenne, hogyha végre a földközi tengeren rentábilis flották fognak tudni működni, és a profit szintjük ezeknek elfogadható lesz végre a halászok számára is megélhetés biztosítva. Tehát biztos, hogy néhány szegmens számára nagy erőfeszítések, nehézségek lesznek, ezt majd az európai alapból is támogatnunk kell, de ugyanakkor hosszú távon 2025-től kezdve ezen keresztül tudjuk biztosítani az egész szektor jövedelmezhetőségét. A különbségek abból adódnak, hogy a hatásvizsgálatot olyan adatok alapján végezték, amelyek 2015-re vonatkoztak. A 2017-es éves jelentés azt mutatja, hogy már bizony voltak csökkenések mind a munkahelyek számában, mind a flotta méretében 2015 és 2017 között. Tehát megpróbáljuk ezeket az adatokat a legutolsó éves jelentésnek megfelelően átalakítani. Sajnos már most azt láthatjuk, hogy 13 ezerből már csak 11 ezer hajó működik, és ez is azt mutatja, hogy valamit sürgősen tennünk kell, hogyha nem akarjuk elkerülni azt, hogy a flotta teljes mértékben eltűnjön. Elmondtuk már, hogy valamit tennünk kell, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy a jövőben a flotta gazdasági működése, a gazdaságossága az biztosítható legyen, és 2005 és 2000 között 23%-kal csökkentették, vagy csökkent a kifogások száma, egész egyszerűen azért, mert bizonyos halak, halfajták szinte teljesen kimerültek a tengerből, de a garnéla rákfajtákra is ugyanez vonatkozik. Ez egy globális probléma, mert úgy tűnik, hogy ez mindenhol problémát jelent. Ami a három hónapos tél, ilyen betiltási időszakot illeti, a 100 méteres szakaszon a parttól kezdve. Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy most 80 méter, illetve 50 méteres ez a tiltózóna. Ezen keresztül tulajdonképpen védeni tudjuk az ívási időszakban a kis halak fejlődését. Ennek az az értelme, hogy hamarabb visszaáll majd a hal állomány. Ez egy nagyon fontos kérdés lenne, és ezt támogatják a szakértők is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gabriel. Igen, köszönöm szépen. Nagyon röviden, nem annyira kérdésem lenne, hanem inkább egy megjegyzésem. Teljesen egyetértek egyébként Klárával a több éves kezelési tervekkel kapcsolatban. Bennem felmerült az a gondolat, hogy itt ugye különböző célkitűzések szerepelnek a különböző halfajták, illetve állományok tekintetében, az északi tengeren és a balti tengeren is. És egyébként ez szerintem helyes, egyébként az én régióm mindent megtesz ennek érdekében, és a technikai célokat épp úgy, mint az állományokra vonatkozó célokat betír, betartjuk. Reméljük, hogy a jövőben is ezt a jó taktikát fogjuk követni. Köszönöm szépen. Akkor ez a bizottság felé intézett üzenet volt. Egyébként egyetértek vele teljes mértékben, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy a bizottság azért fejlődik. De azért van még persze mozgástér. Nos, hát ez egy jó megközelítés, szerintem is. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy most nagyon jó, méreható vitát tudtunk folytatni, és még bizonyal, minden bizonyal máskor is erre lehetőségünk fog, lehetőségünk lesz. Klára, miért mosolyogsz? Nagyon sok munka lesz mind a jelentéstevő, mind az jelentéstevők számára. Köszönöm szépen, és akkor nem sokára találkozunk, 14 óra 30-kor. Egy meghallgatásunk lesz. Tudomány és halállomány kezelés közötti összefüggések címmel. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is. Ez sikerült hamarabb lezárnunk az ülésünket, de kedves tolmácsok ne aggódjanak, majd minden bizonyal kitöltik valahogy az idejük.